Să trecem la votare, colegi. Kollégák, akkor kezdjük el a szavazást. Első jelentésünk a Ribeiro jelentés. Név szerinti szavazás tárgya lesz. Megnyitom a szavazást. A votat toată lumea? Kérem mindenki voksoljon.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 ellene tartózkodók elvetettük. Să știți uh, De azt tudniuk kell, nagyon világosan látszott a többsége. Most akar hozzászólni ehhez? Parancsoljon. Uh, Kidem votul.